Bonjour à tous, nous allons commencer notre réunion. Mindenkinek jó napot kívánok, megkezdtük a, az ülésünket, kezdjük a napi rendelfogadásával. Van-e ellenvetés vagy megjegyzés a napi rendel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadottnak veszem a napi rendet. Van eh, itt a napirendünkön szerepel a kérdések ideje, de, de ezt kihagyhatjuk, mert nincsenek most ma délután kérdések, a bizottsághoz intézett kérdések. Ezután a napirendi pont után jönnének az elnök közleményei, de nincsenek ilyenek. Úgyhogy ezt a pontot is átugorhatjuk, és rögtön a négyes pontra térünk. Kérdezem, hogy a bizottságnak van-e valamilyen közleménye? Nem, a bizottságnak sincs. Akkor az ötös napi rendi pont következik. Együttes ülés a külügyi bizottsággal, választások Dél-Szudánban, ez a témánk az Európai Parlament választási megfigyelő küldöttségének a jelentése következik. Megköszönöm, hogy eljöttek erre az együttes ülésre. Nagy öröm számunkra, hogy ja, Műtyé Paszkő kollégával együtt elnökölhetjük most ezt az együttes ülést. Bizonyára mindenki emlékszik arra, hogy a Fejlesztési Bizottság és az Emberi Jogi Albizottság közös eszmecserét szervezett a népszavazás utáni emberi jogi helyzetről Szudánban, és pontosan a dél-szudáni helyzetre összpontosítottunk az emberi jogi aktivisták tevékenységére, viszont a ma délutáni ülésünk témája más, a cél, célunk ma más. Az előadónktól fogunk hallani, aki beszámol nekünk arról, hogy az Európai Parlament mit tapasztalt a választási megfigyelés alatt, bejelenti nekünk a választások eredményét, és a tárgyalásokról is fog szólni a népszavazás után. Tehát köszöntöm a, az előadóinkat, kedves kollégánkat, Marian Jegyelcsevát. Ő volt a választási megfigyelő küldöttség vezetője Dél-Szudánban, és elnézést is kérek Veronik de Kaiser nevében, mert ő nem tudott eljönni ma délután, sajnos beteg, tehát ő elnézést kér. Rosalie Mazden a következő, aki az EU különleges képviselője Dél-Szudánban, és Amazur Illamin Borhamun úr, aki a brüsszeli nagykövet, elnézést kérek, ha nem jól ejtettem ki a nevét, Nazario úr, aki a dél-szudáni Dél-Szudán és a belga királyság közötti kapcsolatokért felelős tisztviselő, tehát ők az előadóink, és Negyelcseva asszonynak fogom megadni először a szót, aki 10 percet kap, mert ő az előadó, utána pedig a többiek 5-5 percet kapnak, és következik az eszmecsere a képviselőkkel. Tehát mielőtt megadnám a szót az első előadónknak, szeretném elmondani, hogy én nagyon elégedett voltam, amikor láttam, hogy a dél-szudáni lakosság mennyire elkötelezett, milyen nagy mértékben vett részt ezen a népszavazáson, és hogy sikerül egy átfogó béke megállapodást aláírni. Nincsenek meg még a népszavazás eredményei jelenleg, tehát nem közölhetem a hivatalos végeredményeket, de Mindenfelett arra szólítottak fel, hogy a még függőben levő kérdéseket próbálják meg a lehető leggyorsabban megoldani. Van még egy-két függőben lévő kérdés a népszavazás után is. Tiszteletben kell tehát tartani az emberek demokratikus akaratát, demokratikus választását, akaratát. És egy valamit hagyd mondjak el, sajnos, hogy Darfuri térségben most sajnos romlott a helyzet, újabb erőszakot tapasztaltunk, nagyon sokan váltak hontalanná, és ez megnehezíti a humanitárius segítségnyújtást a helyszínen, és most át is adom Negyelcseve asszonynak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Kedves fejlesztési bizottsági tagok, kedves külügyi bizottsági tagok, először is hadd köszönjem meg, hogy meghívtak, és lehetőségem van önöknek beszámolni az Európai Parlament választási megfigyelő küldöttségének a munkájáról. Nagy megtiszteltetés volt ezt vezetni. Hat képviselő volt ennek a tagja, akiknek a munkáját, az elkötelezettségét ezennel megköszönöm. De Kaiser asszonynak is megköszönöm a kiváló együttműködést. Nagyon jó munkát végzett. Kartom és Dzsubai megfigyelésünk során. Szeretném megköszönni a titkárság dolgozóinak a munkáját is, mert az mert ő nélkülük egy ilyen küldöttség tevékenysége nem hozhatná meg a megfelelő eredményeket, tehát ők is megérdemlik a köszönetet. Két részre fogom osztani e, a beszámolómat. Először a választási folyamatról fogok beszélni, utána pedig jellemzem majd, elemzem a nehézségeket, amelyek kialakultak a szavazás során. Tehát ami a magát a szavazást illeti, azt mondhatjuk, hogy elég nyugodt körülmények között zajlott, a szavazás jól szervezett volt, a kitűzött nap előtt két-három hónappal bizonyos aggasztó üzeneteket kaptunk, de ezek aztán nem bizonyultak jogosnak, minden időben pontosan a tervek szerint történt, zajlott, ami dicséretes. A délszudáni választási bizottságok munkáját is azt hiszem meg kell becsülni, meg kell köszönni. Nagyon sok munkát fektettek a szervezésbe, kiképezték a személyzetet, Kártumban és Dzsumában, és a megfigyelő küldöttség ellátogathatott ezekre a helyszínekre, találkoztunk a, az érintettekkel, az Európai Parlamenti Választási Támogatást megkapták, Veronik de Kaiserrel is találkoztak, szakértőkkel is találkoztak, akik a munkájukban segítették őket. Szerintem ez volt egyébként az egyik eleme a mi munkánknak, a mi küldöttségünk munkájának, és ezért is volt részben ez ilyen sikeres. Az ország jövőbeni fejlődésének azonban még vannak, jövőbeni fejlődésében még vannak problémák, társadalmi, gazdasági nehézségek. Észak és Dél-Szudán esetében különböző kihívások vannak, de meg kell néznünk majd az ország egészét érintő kihívásokat is. Először kezdjük az északi térséggel. Itt azt kell majd meglátnunk, hogy vajon a kártumi hatóságok tiszteletben tartják-e a népszavazás eredményét, vagy sem. És július 9-én az eredményt követő függetlenségi nyilatkozatot. Tehát majd meglátjuk, hogy ezt tiszteletben tartják-e a hatóságok. Ugye az északi országrésznek a politikai sokszínűséget, a kulturális, etnikai, vallási sokszínűséget kell támogatni annak érdekében, hogy elkerüljék a múltban elkövetett hibákat. Ugye Darfur még mindig, Darfur árnyéka még mindig velünk él. De azt hiszem, hogy nem kellene most erre rátérnünk. A küldöttségünknek nem ez volt most a feladata, hogy a Darfuri helyzetet vizsgálja a humanitárius segítségnyújtást ettől függetlenül támogatni kell. A Nemzetközi Büntetőtörvényszék Ábasír elnök urat még mindig keresi, ebben a Nemzetközi Büntetőtörvényszék munkájában nem a mi feladatunk beavatkozni. Ami pedig Dél-Szudánt illeti, most egyelőre a tárgyalások folyamatát követjük figyelemmel, és a déli országrész jövőjét. A politikai pluralizmus itt a legfontosabb kérdés. Reméljük, hogy az OLM nem enged a csábításnak, és nem tör autokrata hatalomra. Fontos még a hadsereg szerepe, a politikai pártok szerepe, és még valami, a látogatásunk során azt is láttuk, hogy a médiában olvashatunk erről, hogy milyen nehézségekkel küzdenek a hontalanok, akik megpróbálnak a hazájukba visszatérni, az otthonaikba visszatérni. Tehát mondjuk például délre utaznak, és nagyon nehéz helyzetben találják magukat. Ez egy olyan kérdés egyébként, ami nem csak a déli országrészt érinti, hanem az északit is. A másik ilyen érdekes kérdés, hogy hogyan, fog, hogyan lesz képes a déli ország rész ilyen sok visszatért hontalan integrálására ennyi rövid, ennyire rövid időn belül. Tehát látjuk, hogy hasonló kihívások is vannak az észak és a déli ország részek tekintetében. Vannak itt még határ őrizeti kérdések is. Nagyon sürgős ez a helyzet, a konfliktust el kell kerülni, potenciális konfliktust el kell kerülni, látunk már erőszakra példát, különösen ebben a határrégióban. Aztán a politikai közéleti nyitás is nagyon fontos, és ezt is figyelemmel kell kísérni. Biztosítani kell, hogy multikulturális legyen a politikai megközelítés, és hogy jövőben demokratikus irányítás alakulhasson ki mind a két ország részben. Ezen kívül a tárgyalásokat nyugodtan, átlátható módon kell lefolytatni a népszavazást követően, elengedhetetlen, hogy folytatódjon a dialógus a két ország rész között, az együttműködés a két ország rész között. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ez a két ország rész még mindig nagyon függ egymástól. És ettől a kölcsönös függés, ennek a kölcsönös függésnek az eredményeképpen oda kell figyelnünk az üzemanyagra, illetve az adóssági kérdésekre is. Fejlesztési projekteket kell javasolni vagy nyújtani, biztosítani ennek a két országnak. Az EU-nak itt lehet komoly szerepe a bék és a stabilitás biztosításában, megerősítésében. Az olaj kiaknázását lehetővé tévő projektekre gondolok, és más fejlesztési projektekre. Kétségkívül elmondhatjuk, hogy történelmi mérföldkőn, történelmi fordulóponton vagyunk túl, és persze most a média is komoly kihívásokat találja magát szembe a népszavazás után, amelyeken felül kell emelkednie. Tehát gazdaságilag, politikailag és szociálisan is nagyon egymásra van utalva még ez a két ország. Éppen ezért együttműködésre van szükség, párbeszédre a két ország között. Az Európai Uniónak a jelenlétét továbbra is fenn kell tartani a tárgyalásokon. Végül pedig még egy dologra hadd térjek ki. Lehet, hogy egy kicsit korai erről beszélni, de talán jó lenne, hogyha elgondolkodnánk az Európai Unió szerepén, a 27 tagállam szerepén, ennek a két országnak a jövőjében. Azt hiszem fontos ezt most megemlíteni, hiszen egy ilyen fajta szakadás esetében biztosítani kell azt, hogy ne, hogy az ellenőrzés alatt tudjuk tartani az események folyamát. A délszudáni népszavazás volt az első, amely az Európai Külügyi Szolgálat felállítása után történt. Rosalind Marcen. Rosalind Marcen kapszol. Marcen, pardon. Thank you very much indeed. Um, today's debate on... Köszönöm. A délszudáni népszavazásról tartott vita igen jó időzítésű, mert eh, a népszavazás eredményeit Kartumban ma délután jelentik be, feltehetőleg brüsszeli idő szerint 17.30-ra van kiírva a bejelentés a Basír elnök eh, és eh, miniszterelnök helyettese jelenlétében. Az eredmények valószínűleg meg fogják erősíteni azt az előzetes eredményt, miszerint 98,8% az elszakadás mellett szavazott Dél-Szudánban. Ez egy történelmi pillanat, gratulálunk a dél-szudáni népnek, illetve a béke megállapodás aláíróinak és a békés népszavazás megszervezőinek tehát a népszavazó hatóságnak, a népszavazást lebonyolító hatóságnak is gratulálunk, akik a nagy nehézségek ellenére meg tudták szervezni ezt a népszavazást. A többség részt vett a népszavazáson, és azoknak a nagyon nagy többsége az elszakadás mellett döntött. A népszavazás sikere szudáni siker, ugyanakkor ez eredménye a nemzetközi közösség kitartó eljárásának is, beleértve a Beki úr magas szintű munkacsoportját és az Afrikai Uniót az ENSZ, az Egyesült Államok és az Európai Unió is szerepet játszott mindenben. Szudán az európai külügyminiszterek eh, figyelmének középpontjába került az elmúlt hónapokban. Novemberben, decemberben és múlt héten is beszéltek róla a külügyminiszterek, és eh, ott is kifejezték azt, hogy egy békés eh, időben megtartott és mindenki által tiszteletben tartott népszavazás fontos. New Yorkban szeptemberben Ban Ki-moon is tartott egy megbeszélést, amelyen az EU főképviselője is részt vett, valamint ezt követően az ENSZ biztonsági tanácsban is többször volt erről szó. Én magam a szudáni felekkel mindig hangsúly, való tárgyalásainkon mindig hangsúlyoztam ezt, csak úgy, mint a tagállamok. A nagyszámú és tapasztalt EU megfigyelő delegáció részvételét mindenki üdvözölte, ez az EU láthatóságát is növelte. A plenárison a múlt héten Ashton asszony megköszönte Kaiser, de Kaiser asszonynak a munkáját és az összes EU megfigyelő munkáját, mivel ezek Eh, az emberek hozzájárultak ahhoz, hogy a dél dél-szudáni lakosság bizalommal forduljon a népszavazás iránt. Maria Nedelcsejevának és De Keizer asszonynak is megköszönöm az Európai Parlament eh, munkáját, az Európai Unió emellett még pénzt, illetve szakmai segítséget is nyújtott a népszavazást megszervező hatóságoknak. Mielőtt még bejelentik a végleges eredményeket, hadd mondjam el, hogy az Európai Unió el fogja ismerni a népszavazás eredményét, mint a délszudáni nép akaratának megnyilvánulását. Egy hosszú távú, szoros együttműködést akarunk kialakítani Szudán, Dél-Szudánnal, amelyből júliusban, július 11-én lehet új állam. A főképviselő Eston asszony ma délután kiad egy nyilatkozatot. Az Európai Unió üdvözli az Európai Unió üdvözli Szudán kormányának a döntését, miszerint elismerik a népszavazás eredményét, és üdvözöljük azt is, amit Bashir úr mondott Dubajban január 4-én, valamint január 31-én az Addis Abebai csúcs találkozón Szudáni köztársaság lesz az első olyan állam, amely majd elismeri az új államot, és együttműködik vele. Miközben Dél-Szudán önrendelkezése és annak megvalósulása egy nagy siker, nagy kihívások állnak még előttük. Minden még nyitott kérdésben szeretnénk, ha meg tudnának állapodni, és oly módon, amely fenntarthatóvá teszi az észak-déli kapcsolatokat a jövőben is. A CPA továbbra is szerintünk fontos, és azt szeretnénk, hogyha a felek megőriznék nyugalmukat, és mindent megtennének annak érdekében, hogy hosszú távú együttműködést és együtt létet tudjanak létrehozni a közösségek között. Reméljük, hogy a felek most a kérdéses dolgokra fognak még koncentrálni, nevezetesen biztonsági kérdések, állampolgárság, olaj, bevételek megosztása és egyéb gazdasági kérdések. Bátorítjuk a feleket abban, hogy különböző elvekben állapodjanak meg, stabil határok, két stabil állam, jó szomszédi viszony. Ugyanakkor konkrét ügyekben még számos lépést meg kell tenniük. Beki úr közvetítői erőfeszítéseit a továbbiakban is támogatni fogjuk. Ehm, Beki elnök csapatának az Európai Unió minden támogatást eddig is megadott. Tisztelt képviselők, az Európai Unió továbbra is nyitott a párbeszédre, ehm, Szudánnal és Dél-Szudánnal is, ehm, békés jövőt szeretnénk látni mindkét országban és éppen ezért megerősítjük a párbeszédet mind az északkal, mint a déli ország résszel. Két életképes országot szeretnénk látni. Az Európai Unió a kiszolgáltatott, háborúsított a lakosságnak további támogatást, tovább is minden támogatást megad, beleértve a keleti területeken lakókat, Darfurban, illetve az átmeneti területeken lakókat Dél-Szudánban. Az Európai Unió mindent megtesz majd annak érdekében, hogy létrejöhessen egy adósság elengedési akció is. További fejlesztési támogatásra számíthat eh, Dél-Szudán például agrárterületeken, kapacitás kiépítés, administratív kapacitás kiépítés területén. Én holnap indulok Szudánba egy eh, szakértői delegációval, és ők stratégiailag felmérik, hogy milyen Európai Uniós segítségre van szükség. A mai vita főleg dél Szudánnal foglalkozik, de Darfurt sem szabad elfelejteni. Darfur, Darfurra is oda kell figyelnie a nemzetközi közösségnek, ezt mondta múlt héten a az Európai Unió külügyi képviselője is, aggódunk a megnövekedett erőszak miatt. Felszólítjuk az összes felet, hogy hagyjanak fel az erőszakkal, és kössenek tűzszünetet, amely megnyitja az utat az igazságos megállapodás irányába. Minden fél vegyen részt a dohai békefolyamatban folyamatban, és szeretnénk, hogyha ez minél előbb sikerre vezetne. A szudáni kormány pedig felszólítjuk, hogy működjön együtt a Nemzetközi Büntető Törvényszékkel. Tisztelt elnézést asszonyom, nagyon régóta beszél már, és nem lesz időnk a koordinátorok ülésére. E, kérem fejeze be a hozzászólását. Július 9-e után két állam fog nagy valószínűséggel megalakulni a mai Szudán területén. Mind a kettőnek saját alkotmánya lesz, és remélhetőleg széles alapokon nyugvó kormány fogja irányítani ezt a két országot. Nagy lehetőségek előtt állunk, az Európai Uniónak komoly szerepe lesz a békés, stabil átmenet biztosítása területén. Tartozunk azzal az északi és délszudáni népnek is, hogy kiállunk mellettük, mellettük maradunk ebben a kritikus időszakban. Köszönöm. Merci beaucoup. Donc... Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Kérném szépen a hozzászólókat, hogy tartsák tiszteletben a hozzászólási időt, mindig problémák keletkeznek, hogyha ezt nem tartjuk be, úgyhogy 5 perc, kérném szépen, 5 perc, és az 5 perc az meg 5 perc, és így aztán mindenki szót kaphat. Most pedig a nagykövet úrnak adom meg a szót. Thank you, Madam Chairperson. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Köszönöm szépen a Fejlesztési Bizottságnak a kedves meghívást erre az ülésre, és szeretném a ö, szudáni nagykövetség nagyobb becsülését kifejezni önöknek a, az én országom iránti érdeklődésüket megköszönve. És nagy örömmel várjuk azt, hogy az Európai Unió segítséget fog nyújtani Szudánnak a továbbban is. Januárban éltek a szudániak azzal a joggal, amit az átfogó béke megállapodás biztosított számukra, a CPA és most megkezdődnek a tárgyalások, hogy megoldják a legégetőbb kérdéseket az együttműködés szellemében, a határátkelés, állampolgárság, határok meghúzása, monetáris kérdések és minden egyéb vonatkozás terítékre kerül. A kormányzat megközelítése az, hogy az északi és a déli népnek továbbra is együtt kell működnie, meg kell őrizni a jó kapcsolatokat a két állam létrejötte után is. Az állampolgárság kérdése nagyon fontos és a déli polgárokat nem fogják kiűzni északról, és nem fogják elkobozni a vagyonukat sem, hanem ez az érintettek joga dönteni az állampolgárságról, és ezt az elnök is kifejezésre juttatta. Egy másik fontos kérdés a béke megőrzése. A két fél nem szabad, hogy háborúba kezdjen egymással, és nagyon fontos, hogy ezt a kérdést megfelelően kezeljék. A múlt tapasztalatai is itt vannak a birtokunkban, ezeket is figyelembe kell venni, és ez megerősíti azt a feltételezést, hogy sikerül majd megállapodásra jutni ezekben a kérdésekben. A nagyon sok mindenben fejlődés történt, és az Európai Unió is ehhez nagy mértékben hozzájárult és ebben nagyon fontos, hogy az erőforrásokat a megfelelő irányba tereljük, a megfelelő célokra mobilizáljuk. Ehhez segítségre van szükség, és a nemzetközi közösség is komoly felelősséget vállalt a béke folyamatban. És most fontos, hogy ezt a békét konszolidáljuk, fenntarthatóvá tegyük a jövőben. Ezek a kapcsolatok az Európai Parlament, az Európai Unió és Szudán között örvendetesek. A jelenlegi helyzet az országban és a fejlesztési elvárások valóban fontossá teszik ezt a kötelezettségvállalást az Unió részéről. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. <laughs> Köszönöm szépen, és most Nazario úr a szó. Thank you. Thank you, Madam Chair. Uh, Excellencies, Honorable... Köszönöm szépen, I would like first of all to thank uh, the organizers. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Uh, én is uh, szeretném a dél-szudáni nép üzenetét átadni és üdvözletét önöknek ebben a, ezen a fontos napon. Megtörtént a népszavazás, ez békés demokratikus folyamat volt, és tükrözte a szudáni nép akaratát. A szudáni nép világosan letette a voksát a megoldás mellett, Dél-Szudán önállósága mellett, és felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy ismerje el a népszavazás eredményét megfelelő időtávon belül, és támogassa a dél-szudáni független államot, ha majd júliusban, 2011-ben kikiáltja a függetlenségét. Dél-Szudán üdvözli azt az elkötelezettséget, amelyet Bashir elnök mutatott a Dél-Szudán elismerése irányában. És két életképes és egymást kölcsönösen támogató államra van szükség, amelyek békében élnek egymás mellett. A néhány soron következő hónapban a középpontban a CPA teljes megvalósítása áll, az átfogó békeegyezmény teljes megvalósítása áll majd és a dél-szudáni kormány ki fogja használni az időszakot ebben az átmeneti időszakban, hogy konstruktív kapcsolatokat építsen ki Északkal, és mindent megtesz, hogy megoldja a még függőben lévő kérdéseket, mégpedig amilyen gyorsan csak lehet, különös tekintettel azokra a kérdésekre, amelyek meghatározzák a két ország jövőjét, a határok megvonása, az állampolgárság, az olajforrások kezelése és a biztonság és a CPA előírásaival természetesen összhangban kell megoldani ezeket a kérdéseket két független állam között. És bár a jelenlegi biztonsági incidensekkel sikerült megoldást találni, azonban hosszú távú megoldást kell a biztonsági kérdésekre találni, és március végére irányozzuk elő ennek a megoldásnak a megfogalmazását. Itt két megoldás jöhet szóba. Az egyik az, hogy népszavazásra kerül sor a CPA rendelkezéseinek megfelelően, és utána a másik lehetőség az lett volna, hogy az elnök egy dekrétummal biztosítja az önállóságot, és létrehoznak egy arbitrációs bíróságot. A végén sikerül egyezményre jutni Dél-Szudán kormányának, mégpedig oly módon, hogy hosszú távon fenntartható legyen ez a megoldás és a béke. A dél-szudáni kormány aktívan készül az önálló államiságra, megpróbálja megvalósítani a jó kormányzást. Most folyik az intézmények kiépítésének folyamata. Szeretnénk a több párt rendszert kiépíteni. Fontos az önrendelkezés, ezt megvalósítjuk, és ehhez szükség van a polgárok érettségére. A szudáni kormány dél-szudáni kormány különböző terveket fogadott el, különböző bizottságokat hozott létre, és a függetlenség kikiáltása után kérvényezni fogjuk, hogy tagjai lehessünk a meghatározó nemzetközi szervezetekben, mint az Afrikai Unió, a GATT, az ENSZ, és a Commonwealth közössége és a pénzügyi szervezetekben is szeretnénk tagok lenni, hogy igénybe vehessük a pénzügyi eszközöket, szeretnénk az emberi jogi szervezetek munkájába is bekapcsolódni, mert ez is a prioritásaink közé tartozik. Számos nemzetközi segítség jelentkezett, és nagyon jó lenne koordinálni a különböző nemzetközi szereplőknek a tevékenységét. A ö, szudáni kormány is figyelemmel kíséri, hogy milyen intézkedésekre kerül sor. és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a különböző fórumok nyújtotta lehetőségekkel a lehető legjobban tudjunk élni és ehhez arra van szükség, hogy megfelelően értékeljük, illetve e, állítsuk fel a prioritásainkat. És e, nagy kérdés az adósság állomány és függetlenül attól, hogy végül is hogyan fogjuk felosztani az adósságállományt, a Dél-Szudánnak, Észak-Szudánnak egyaránt nemzetközi segítségre lesz szüksége, hogy az adósság helyzetét könnyítsék. Köszönöm szépen. Merci beaucoup à toutes et à tous pour... Nagyon szépen köszönöm. És akkor most megkezdjük az eszmecserét az elhangzottakkal kapcsolatban, és most a képviselőké a szó három percet kap minden eh, szólásra jelentkező. Először a kolléganőnek adom meg a szót, ugye először jelentkezett. Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι, Köszönöm szépen, elnök asszony. A saját tapasztalatomból én saját tapasztalatból tudom, hogy milyen nehéz a munka egy ilyen referendum vagy szavazások esetében az ember megfigyelő, de hát Európában is látjuk, hogy a kollégák nagyon komoly munkát kell, hogy végezzenek és hát Dél-Szudán egy nehéz ország, úgyhogy azzal kezdem, hogy köszönetet mondok a missziónak, Mariának is külön köszönetet mondok, ugyanis ez egy igazi demokrácia lecke volt, amit kaptunk, és büszkék lehetünk mindannyian erre a munkára, Természetes, hogy el kell fogadnunk a népszavazás, a referendum eredményét, és én meg vagyok győződve arról, hogy ezt tiszteletben is fogjuk tartani, és támogatni kell a két születő államot, amelyek a referendum eredményeképp jönnek létre, gazdaságilag fejlődniük kell, és nyilvánvalóan a demokráciát is ki kell építeni, és nagyon remélem, hogy az Európai Unió egységesen fog fellépni, és remélem, hogy a két ország tiszteletben fogja tartani az Európai Unió által elismert értékeket. Ha így lesz, egyhangúan fogunk reagálni. És itt hadd emlékeztessek még valamire lehet, hogy néhányan mosolyognak, talán ironikusan is, de itt is, és más intézményekben is fontos az Európai Unióban, hogy a referendum, amely mondjuk Cipruson történt annak idején, azt soha nem tartották tiszteletben. És mi azon voltunk, hogy a, hogy a ciprusi népet megbüntessék akkor. Na, ezt nem szabad másokkal megtenni. Köszönöm szépen. Három perc. Én is szeretnék köszönetet mondani Mária Nedelcseve asszonynak, de Kaiser képviselő asszonynak. Érdekes, hogy két hölgy vállalta ezt a komoly feladatot, a választási megfigyelő csoport vezetését, és hát nem volt ez egy könnyű feladat, nem egy könnyű terület ez. Én is részt vehettem ebben a munkában, és rengeteg benyomásom volt. Minden esetben hangsúlyozni kell, hogy ez egy olyan ország, ahol gyakorlatilag nincs semmilyen infrastruktúra és a referendumot mégis rendezett körülmények között tudták lebonyolítani, és az eredmény magáért beszél majd, amikor ma délután nyilvánosságra fogják hozni. Köszönet a 60 választási segéderőnek és a hosszú távú megfigyelőknek is, akik részt vettek ebben, és a nagyon nehéz feltételek mellett is el tudták végezni ezt a munkát, de az országban dolgozók is, és a helyiek is nagyon komoly munkát végeztek, amikor november-decemberben elvégezték a regisztrációt nagyon egyszerű eszközökkel. Heteken át tartott ez a regisztrációs folyamat. Most a referendum az egy történelmi pillanatot fog eredményezni, Afrikában először kerül majd sor államok közötti határok módosítására, olyan határok módosítására, amelyeket még a gyarmati időkben húztak meg, és Csád elnöke már feltette a kérdést, hogy a hét végén hogy ez nem egy jelzés lesz, hogy további határmódosítások is elképzelhetők lesznek majd az afrikai államok között. Ez egy hatalmas kihívás, amivel Dél-Szudán a függetlenség elnyerése után szembe találja magát. A kihívás méreteiről hallottunk, az emberek több mint 80%-a analfabéta, 70%-a nomád körülmények között él, és mint már mondtam, infrastruktúra gyakorlatilag nem létezik az országban, és az észak és a dél között is számos kérdést kell tisztázni. A legújabb hírek, amelyek elértek meg bennünket, nem adnak okot sok reményre. 30-50 halott katonával voltak mindenféle összetűzések a dél és az észak között, és hát Dél-Szudánból is hallani lehet, hogy az ott tevékenykedő hadsereg is fokozta az aktivitását. Nyitott kérdés, és azt hiszem, hogy az Európai Uniónak itt van feladata, hogy a civil társadalom gyenge erőit, azért van ilyen is Dél-Szudánban, megpróbálja valahogy erősíteni, és megpróbáljon együttműködni a civil társadalommal, hogy kialakulhasson egyfajta államiság, ugyanis más út nincs, és a civil társadalmat is be kell vonni ebbe a stratégiába, amely a közép-afrikai szomszédos államokra is kiterjed. Ez egy kihívás az új Európai Külügyi Szolgálat számára, és ezt az egyes tagállamok nem tudják külön-külön megvalósítani, itt egész Európának kell lépnie, és most még alig vagyunk jelen ezen a területen. Köszönöm szépen, és most pedig Vizász kollégáé a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék gratulálni Maria de Kaisernek és Nadelcseva kollégának ehhez a misszióhoz, ami egy tényleg bonyolult küldetés volt, mégis sikeres. Én magam egyébként Nigerben voltam választási megfigyelő csoport vezetője, ismerem a nehézségeket, amely, amikkel ez a, egy ilyenfajta misszió választási megfigyelés jár. De most nem Nigerről fogunk beszélni, hanem arról majd talán később, vagy remélem később. Most Szudánról szeretnék én is beszélni. Mégpedig a határokról. Avieval kapcsolatban volt terve népszavazásról, és egyéb régiókról is volt szó, hogy ott külön népszavazást tartanak, és szeretném tudni, hogy mikor fogják azokat a népszavazásokat megszervezni, illetve mi lesz végül is a helyzet. Görenc úr kap szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, négy dolgot szeretnék most itt kiemelni. Az első a béke megállapodás, ez egy intelligens béke megállapodás. Azért volt lehetséges ezt létrehozni, mert az Európai Unió, az Egyesült Királyság, Norvégia képviselői rendkívüli tehetséggel álltak ehhez hozzá. John Garang kitűnő munkát végzett néhány évvel ezelőtt. Tehát ez egy intelligens béke megállapodás. És azt gondolom, hogy a, ezt megerősíti a népszavazás eredménye is. Vannak azonban vitatott, vitatott pontok eh, a 2000 kilométeres határ mentén. Elbesír a népszavazás előtt szeretett volna minden kérdést tisztázni, még a déliek népszavazás után. A helyzet az, hogy ezek a, helyz, ezek a problémák még nem tisztázódtak. Emellett ott van még az olajbevételek megosztásának kérdése, tehát az olajgazdagság felosztása. Van erre precedens Európában, ahol is ezeket a precedenseket, nemzetközi precedenseket fel lehet használni. Nyilvánvaló, hogy minket az érdekel legjobban, hogy életképes-e az új állam. Erről tulajdonképpen erre már kitérhettem volna az előző két pontnál is. Mindenképpen egy stratégia kialakítására van szükség. Engem leginkább az érdekel, hogy milyen módon lehet megítélni a az állam életképességét, illetve milyen feltételekkel lehet hozzájárulni az életképesség biztosításához. Tudjuk, hogy az egész programozás, illetve az egész folyamat igen hosszú, és ráadásul rendkívül kényes, mert eh, ugye arról van szó, hogy Dél-Szudán működik-e, képes-e túlélni. Én egyébként nagy lelkesedéssel láttam a szerződés aláírását annak idején 2005-ben, és azóta a, főleg a gazdasági vonatkozások, illetve az életképesség érdekel engem. Van ott ugyanis bizonyos, vannak ott ugyanis bizonyos kérdőjelek, és bármelyik irányba elmozdulhat a helyzet. Tehát hogyan lehetne valami fajta megnyugtató rendezést találni ebben a vonatkozásban. Köszönöm. Most pedig Paskú úrnak adom meg a szót. Thank you very much. Öt perce van. Köszönöm. Én csak azt mondom, azt mondanám, hogy ez tényleg egy rendkívül fontos kérdés, politikai és geostratégiai aspektusai is vannak, és hogyha megvizsgáljuk, hogy mi történik Észak-Afrikában, akkor abból a szempontból is fontos, hogy mi történik Szudánban. Csak remélni tudom, hogy az ország békés megosztása észak és dél között békés is marad, és mi támogatni fogjuk tudni az új állam intézményeinek megszilárdítását eh, együttműködve más államokkal, és így hozzájárulva az egész terület stabilitásához, mert ha nem, akkor sokkal bonyolultabb problémák fognak felmerülni, mégpedig egymással összefüggő szertágazó problémák. Köszönöm. On peut repasser la parole maintenant. Most akkor vissza tudjuk adni a szót Lazario úrnak. Uh, thank you, Madam Chair. Concerning the question on the... Köszönöm, elnök asszony. Ami a határkérdést illeti, azt gondolom, hogy eh, mindaz, amit mi már az északiakkal elértünk, az valójában a határ teljes hosszának a 80%-át lefedi. Tehát ott már megállapodtunk a határokban. E, ami még maradt, az abiei terület, és a másik terület pedig az északnyugati része a, a Szudánnak, illetve a határövezetnek, amely még vitatott. Azt gondolom, hogy a rendelkezésre álló idő elég lesz arra, hogy megoldjuk a határ megvonásának a kérdését. Mindkét fél nagyon akarja a békés rendezést, és eh, azt szeretnénk, hogyha békés, dinamikus, puha határok alakulnának ki. Two areas Southern and Blue Nile. Ami a két területet illeti, Blue Nile eh, szerintünk észak része, ez a két terület no, az északhoz tartozik. Igen, ezek a központi kormány ellen fellázadtak, és az SPLA mellett harcoltak, de van két jegyzőkönyv, amelynek értelmében népi konzultációra kerülhet sor. Ez már folyamatban van, Brunei esetében ez megtörtént már, és reméljük, hogy Kudafán, Dale Kudafán esetében is ez meg fog történni. Ami pedig Abieit illeti, az még vitatott. Dél-Szudán kormánya a rendelkezésre álló idő alatt megpróbálja, meg, meg, ö, mindent megtesz a, annak érdekében, hogy márciusig megoldja a problémát. Volt egy másik kérdés, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet elérni az ország életképességét. Azt gondolom, hogy az egyik eszköz, amelynek révén az életképességet tudjuk bizonyítani, az az, hogy erősen akarjuk a sikert. Tehát a dél-szudáni nép a hosszú küzdelem után nem fogja elkövetni azt a hibát, hogy megbukjon. Köszönöm szépen. És most a nagykövet úrnak adom vissza a szót három percre. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Még egyszer megköszönöm a képviselőknek és a hozzászólóknak az elmondottakat, és azt, hogy hangsúlyozták, hogy szükség van még további segítségnyújtásra. és látható, hogy a népszavazás előtt is voltak gondok, de a délszudániak bebizonyították, a délszudáni lakosság bebizonyította, hogy elég bölcs már, és nyugodtan járt el. És a, fü- a függőben lévő kérdések tehát majd megoldást nyernek. Én megerősítem, nem csak azt, hogy lehetőségük lesz a szudániaknak, hanem hogy képesek is legyőzni az előttük álló kihívásukat. Az előző felszólalásomban is a fejlesztési támogatásra összpontosítottam. Az északi és a déli ország részben is mindenki nagyon eltökélten dolgozik, nem hajlandóak lemondani az ország fejlesztéséről. Tehát mindenkit biztosíthatok afelől, hogy az összes függőben levő kérdés nem fog háborúhoz vezetni Szudánban, hanem a két fél meg fogja ezeket oldani békés úton. És ez egy nagyon határozott szándékuk. A szudáni nép az északi és a déli országrészben élő szudani nép is elkötelezett. Mondtam már, hogy ezt az utat választották az ország továbbfejlődéséhez. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és most Rosalind Marstein asszonynak adom meg a szót két percre. Köszönöm szépen. Nagyon röviden az ország életképességére vonatkozó kérdésről, különösen ami délre vonatkozik. Persze a délszudáni kormány élen jár az ügyben. Az Európai Unió most 150 millió eurós támogatást nyújt, tehát egy ilyen támogatási program működik, amely a lekiszolgáltatottabbaknak nyújt segítséget, és most vizsgáljuk azt, hogy milyen további fejlesztési támogatást tudnánk biztosítani, különösképpen a mezőgazdaság, alapvető szolgáltatások terén, természetesen koordinálva az ensz és a dél-szudáni kormányjal, valamint egyéb fejlesztési támogatást nyújtó partnerekkel. Ami pedig a másik kérdés illeti, tehát ez a konzultáció, nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek a CPA értelmében, megkapta a nép a jogot, hogy kifejezze a véleményét ezeken a konzultációkon keresztül, a kordofáni lakosok, és a konzultáció alapján tesznek majd ajánlásokat Kártumnak arra vonatkozóan, hogy a hiányosságokat hogyan lehet orvosolni. Szerintünk ez egy nagyon fontos folyamat, amelyet le kell zárni az átmeneti időszak vége előtt. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Most akkor visszadom Negyel Csavá asszonynak a szót 5 percre, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Köszönöm szépen, rövidebb leszek, mint az öt perc. Megköszönöm Marzen asszonynak és mindenkinek a hozzászólást. Megköszönöm a kollégáknak is az elhangzottakat erről a kérdésről, amely minket nagyon foglalkoztat, és zárásként összefoglalnám a három fő üzenetet, amelyet az elhangzottakból én ki tudnék emelni. Az első az, hogy békés körülményekre van szükség, a békés körülményeket fenn kell tartani, hogy a függőben lévő kérdéseket le lehessen zárni. Aztán szintén minden hozzászólásban felmerült az, hogy a politikai kihívásokat nem lehet a gazdaság és társadalmi kihívásoktól külön választani, tehát mindkét ország szembenéz ezekkel, valamint azt is eh, kihallottam, hogy időt kell hagyni az események eh, alakulására, a hatóságoknak időre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjanak az új helyzethez. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, a kiváló munkát, és ezzel rátérhetünk a napi rendünk hatos pontjára, de úgy látom, hogy nincs itt az előadónk, ezért a hetes pontra térünk most rá, és majd visszatérünk a hatosra, hogyha visszajön az elő. Jaj, nem, mégiscsak itt van Elena, Úgyhogy akkor, akkor hado, hagyok annyi időt, hogy elfoglalja a helyét, és utána tárgyaljuk a napirendi pontját. Merci de quitter les lieux en silence, s'il vous plaît. Kérem egy kis csendet. S'il vous plaît, nous allons continuer la séance. Kérem, folytatni fogjuk ezt az egészet. Qui ont besoin de papoter, je vous demande de sortir, s'il vous plaît. Aki beszélgetni akar, az menjen ki, kérem. Nous allons maintenant examiner le projet d'avis de Madame Grez. Grez asszonynak a vélemény tervezetét fogjuk most megvizsgálni. Ez a szociális politika fejlesztési dimenziója, illetve a szociális felelősségvállalás, a cégek szociális felelősségvállalása, tehát a szociálpolitika külső dimenziója, a munkaügyi és szociális normák előmozdítása és az európai vállalatok szociális felelőssége. Az Európai Unió e, olyan tevékenységéről van szó, amelynek révén a harmadik országokban megpróbálja előmozdítani a szociális jogokat. 10 percet kap Grez asszony. Donc euh, tout d'abord, écoutez, je suis assez euh, heureuse que cet avis nous soit... Euh, Köszönöm, elnök asszony. Örülök neki, hogy megkaptuk ezt a témát, és kész van a vélemény. Remélem, hogy a, az EMPL szakbizottság be fogja építeni a mi véleményünket is. Lenne néhány előzetes meglátásom, ezek elég fontosak, nevezetesen a munka normákat ne csak célként fogalmazzuk meg, hanem valamifajta jogi erővel is bírjanak, mert számomra teljesen egyértelműnek tűnik, hogy ilyen munkanormákra szükség van akkor, hogyha egy országban stabil politikai és gazdasági viszonyokat szeretnénk. Ez hozzájárul a jobb kereskedelmi kapcsolatokhoz is. E, minél drákóiabbak ezek a szabályok, és minél jobban be vannak tartva, annál stabilabb egy e, ország. A, ami a behozzánk benyújtott jelentést e, illeti, ott az a meglátásom, hogy túlságosan a kereskedelmi eh, aspektusokra koncentrálnak a harmadik országokkal megkötött megállapodások, és nincsen jogi alapja a szociális vagy foglalkoztatási eh, eh, szabályoknak. Ez az első dolog, amit én aláhúznék. A második pedig az, hogy egy szociális klauzulát kellene a kereskedelmi, külkereskedelmi kapcsolatainkba, illetve megállapodásainkba felvenni. A VTO-n belüli megállapodásokra gondolok itt például. Kifejezettem. Harmadik eh, pont az eh, az, az hogy a szociális normák végrehajtatása nehéz, mert ezek önkéntességen alapulnak, és én úgy gondolom, hogy elő kellene mozdítanunk ezeknek a betartását, az ezekre való felhívást, ugyanakkor szankciókat is kellene bevezetni. Szerintem a szankciók a regionális szerződéseken, regionális megállapodásokon belül nyilvánvalóan fontosak, de egyébként a pilletárgyalásokon belül is. Negyedik pont, szeretnénk, hogyha a derogációkat, az általános szabályoktól való eltéréseket kordában tartanánk, és enélkül növelnénk a segélyek mennyiségét. Az ötödik pont az a ILO és a wto n közötti viszony, azt gondolom, hogy a, egy ország politikai és szociális stabilitása önmagában is fontos cél, de olyan módon kell a kereskedelmet előmozdítani, hogy ez ne ássa el egy ország fejlődését, illetve a szociális viszonyokat. Ezért fontos az, hogy az ILO szakvéleményt adhasson a VTO-nak, illetve a vitarendezés során is figyelembe vegyék ezeket a véleményeket. A hatodik pont az arról szól, hogy eh, hogyan járjunk el a megállapodás megsértése esetén. Én sajnálkozom amiatt, hogy az egész megközelítés önkéntes, és nem pedig jogilag kötelező. Tehát a munkára, a munkavállalás feltételeire vonatkozó szabályok nem kötelezőek. Ez lenne az én javaslatom ehhez a jelentéshez. Köszönöm. Most pedig akkor megadom a szót először a képviselőknek, és csak aztán a bizottságnak. Berman úr kezd. Merci, Madame la Présidente. Je parle ici au nom... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék Patrester Roli az árnyékjelentés felelőse nevében szólni. Ő dolgozik Katrin Grez mellett. És amit említek, azt tehát a kollega nevében mondom el. De nagyon fontos, az ILO meghatározó szerepet játszik, és Katerinnak ebben igaza van. Az Európai Uniónak szüksége lenne egy szociális záradékra is a külső szerződések esetében, amelyeket a WTO keretében köt meg, és fontos lenne gondoskodni arról, hogy az ILO normáit betartsák. és még néhány kérdést felírt nekem a kolléganő. Először a köszönet és a dicséret mellett a következőre hívja fel a figyelmet. A szociális dimenzió egy pillére kell, hogy legyen az új külügyi munkának. Az Európai Unió külső tevékenysége, főleg a szabadkereskedelemre összpontosított eddig, és nem annyira a szociális kérdésekre. Nagyon fontos, hogy a szociális dimenzió is jelen legyen a regionális integrációban, és itt egyfajta ugródeszkát kell teremtenünk a szociális fejlődés irányába. Az Európai Uniónak tehát sikre kell szállnia azért, hogy a multinacionális vállalatok a szociális szempontokat is állítsák munkájuk középpontjába a fejlődő országokban. És ez nem azt jelenti, hogy barátságos javaslatokat tesznek, hanem azt, hogy intézkedéseket hoznak konkrétan ebben a szellemben. Mi úgy gondoljuk, hogy meghatározó jelentősége van annak, hogy a bizottság segítsen erősíteni az érdekvédelmi szerveket, a szakszervezeteket, és vonja be ebbe a munkába a különböző nemzetközi szervezeteket. Nézzük meg a bilaterális és multilaterális együttműködés elveit, és ez a belső munkára is vonatkozik. Köszönöm szépen, Fiszár kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony az árnyék jelentős egyik felelőseként a néppártban én is azzal kezdem, hogy egyetértek a ő, raportőr asszonynal a hatos ponttal kapcsolatban, amikor a vállalati társadalmi felelősségvállalásról esik szó. Azt gondolom, hogy nagyon nehéz ebben a kérdésben világos követelményeket megfogalmazni. Ugyanis a munkajog kérdései talán még fontosabbak, azokat semmiképpen sem szabad megsérteni. Az indoklásban szó esik például arról, hogy Kína hogyan jelenik meg Afrikában. Kína jelenleg nem tartja be azokat az elveket, amelyeket mi alapvetőnek tartunk, alapvető emberi jogoknak. Például egy hidat építenek Afrikában, és itt csak kínai munkaerőt alkalmaznak, ott laknak egy ilyen munkatáborban. Mm, Nigériaiakat nem foglalkoztatnak. Nigériában épül ez a híd. Tehát, és valóban a szociális dömping esete valósul meg. Az európai vállalatok esetében mindenféle versenytárgyalásokra kerülne sor. Kína esetében ez azonban messze nincs így, hanem egyszerűen neki látnak a munkának, és az ottani kormány ezt úgy tekinti, hogy egy európai vállalat esetében mindez sokkal tovább tart ez a folyamat, sokkal tovább dolgozik, és ezért előnyben részesíti Kínát, amikor szerződéseket kötnek, ugyanis akkor tényleg elkezdenek építkezni mi hamarabb. Még Európában folynának a közbeszerzési eljárások. Nekünk azt kell elérni, hogy ne ártsunk a vállalatainknak, és ezért kellene konkrét intézkedésekről beszélni, és szankciókról, hogyha valamilyen országot előnyben részesítenek. Gondoljunk erre a kínai példára, ők nem tartják be a legalapvetőbb, legalapvetőbb feltételeket sem. Következő hozzászóló. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Azt gondolom, hogy fontos, hogy az Európai Unió valóban vállaljon szociális felelősséget. Mégpedig jogi kötelezettségekkel párosítva. Ez meghatározó. És itt komoly problémák vannak ugyanis azok a népek, ahol még nagy a szegénység, a nélkülözés, nem tesznek különbséget a között, hogy az, amit kapnak, az most humanitárius segély, vagy fejlesztési segély, és hogyha a segítségünkre szükségük van, akkor ott a, a nélkülözés áll a háttérben. Gondoljunk egy gyógyszervállalatra is arra, hogy a vállalati felelősségvállalás mit is jelentene ebben az esetben. Azt gondolom, hogyha ennek megfelelően járunk el, akkor teszünk egy lépést a helyes irányba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Két percre a kollega. Köszönöm szépen. Én is köszönettel kezdem. Köszönöm Gréz asszony munkáját. Néhány megfontolást engedjenek meg, hogy elmondjak. Mindig jó dolog, amikor szociális normákról beszélünk, és azt szeretnénk, hogy az egész világban legyenek ilyenek. Ebben egyet is értünk. A kérdés éppen csak az, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Milyen legyen a gazdasági kormányzás gondoltunk, ugye, a, gondoljunk a kínai példára. Hát a WTO-nak van egy békéltető testülete, és ez előtt is tárgyalhatók ezek a szerződések ezek a nemzetközi szerv, szerződések. Ezekben a szerződésekben a környezetvédelem és a szociális dimenzió nem ugyanolyan súlyjal esik latba, és nem ugyanolyan kényszerek vonatkoznak rájuk, mint a kereskedelmi vonatkozásokra. A nagy kérdés az, hogy kivállalja ezt a küzdelmet a WTO-val, ki kezdi el egyáltalán. Szeretném tudni, hogy a külügyi szolgálatnak, az Európai Külügyi Szolgálatnak mi erről a véleménye. Ugye a kereskedelmi vonatkozások viszont egyáltalán nem tartoznak a hatáskörébe hogyan lehet akkor az Európai Unióban ezt a munkát elvégezni, hogyan lehet döntést hozni ilyen területen az Európai Unióban. Ki lesz az, aki megragadja a kezdeményezést. Az Európai Külügyi Szolgálat lenne az? hogy Grész asszony felvetéseivel tényleg komolyan lehessen foglalkozni és kialakítsuk az Európai Unió világos álláspontját ezzel kapcsolatban. Mit mondanak a tagállamok, melyik tagállam adja meg a bizottságnak a mandátumot a kereskedelmi szerződések megkötésére, illetve kitárgyalására. Szóval nagyon sok kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, és ezt a sokat akadályt el kell hárítani a közös európai álláspont útjából. Lehet persze mondani, hogy nyitottak vagyunk, és a globalizáció során sokkal inkább szeretnénk a szociális kérdéseket is látni, illetve a szociális dimenziót is előtérbe helyezni, de hát itt konkrét tárgyalásokról van szó, és itt mindenképpen a WTO-val és a többi partnerrel kell szót váltani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Márténész úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Logikus, és hát ezt Berman kollega is elmondta, az én koordinátorom, hogy ami az elveket, érveket illeti, egészen biztos, hogy teljes mértékben egyetértünk mindannyian. Azok az ösztönző gondolatok, amelyeket Grész asszony felvezetett, természetesen nagyon jók, de azért egy kicsit jobban, pontosabban ki kellene dolgozni mindezt. Az ilóról sok szó esett és az említett országok azok az ILO tagjai, de kérném szépen a hozzászóló urat, hogy a mikrofonba beszéljen, mert így nehéz a tolmácsolás. Tehát az aláíró országok, akik tagjai az ILO-nak, akik aláírták az idevágó egyezményeket, azoknak ezeket be is kell tartaniuk. Vannak persze más kérdések is egy kicsit kellemetlenek tartom. Ugye szociális záradékok, emberjogi záradékok, azok olyan intézkedések, illetve olyan rendelkezések, amelyeket azért emelünk be a szerződésbe, hogy a lelkiismeretünket felmentsük. De amikor Izraellel dolgozunk, akkor folyamatosan folytatódik az emberi jogok megsértése a megszállt területeken és a palesztin területeken. Úgyhogy akkor meg kell gondolni, hogy hogyan is van ez. Ugyan már olyan régen van ez az emberi jogi záradék a mi szerződéseinkben, de azután soha nincs semmilyen szervezett testület, amely az esetleges ö, megsértéseket, jogszabály sérelmeket vizsgálja, és megfelelő szankciókat dolgoz ki. Szóval ez egy baráti ország, és ezeknek az áradékoknak ilyetén formán más lesz az értékük. Lehet persze mindig szép szavakat mondani, meg beszélni a jó szándékokról, de azért az áradék mindig beépíthető persze. A kérdés csak az, hogy ettől változik-e valamit. Az ILO esetében az a helyzet, hogy a aláíró tagállamoknak ezt az áradékot alkalmazniuk kell, úgyhogy itt olyan sok választás nincs is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy most a bizottságnak adhatjuk meg a szót. a foglalkoztatási fő igazgatóság képviseletében. Kettő perc, mondja az elnök. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire értékeljük, milyen nagyra értékeljük azt, hogy ez a bizottság véleményt dolgoz ki ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Tehát a foglalkoztatás, szociálpolitika nagyon meghatározó a bilaterális kapcsolatokban, és néhány kérdést említenék, amelyeket a jelentés készítője és néhány hozzászóló, néhány képviselő is felvetett a hozzászólásában a kereskedelmi politika és a szabadkereskedelmi megállapodások esetében továbbra is szeretnénk elősegíteni a vállalati felelősségvállalás fejlődését, és ezt a különböző egyezményekben is benfoglalni és amikor a szabadkereskedelmi megállapodásokról folyik a tárgyalás, akkor szó esik a fenntartható fejlődésről és arról is, hogy magas szintű munkafeltételeket sikerülje megvalósulni. Itt persze fontos a monitoring, fontos a civil társadalom bevonása is, és a megfelelő szakértők alkalmazása. Mi arra bátorítjuk a partnereinket, hogy ratifikálják az ILO standardokat, és effektív valósítsák meg azokat oly módon, ahogyan azt az ILO megfogalmazta ezeket az alapvető munkaügyi előírásokat, a CLS-eket. És ezt említették a parlamenti képviselők is. És nagyon fontos a megvalósítás, és ez a párbeszéd és a transzparencia elvén kell, hogy alapuljon és bele kell vonni ebbe a folyamatba a különböző független szervezeteket, a civil társadalmat, mert itt sokkal jobb eredményeket lehet elérni, eh, eh, mint hogyha csak szankciókat alkalmazunk és az INTA bizottság esetében is fontos ez, hogy megvitassa, és nagyon fontos az emberjogi vetület és a környezetvédelmi előírások betartása is, annak megfelelően, ahogyan ezt novemberben eldöntöttük. Ami pedig a vállalatok felelősségét illeti, a CSR-t, ez egy önkéntességen alapuló elv és itt fontos a kereskedelmi és a, a környezetvédelmi szempontok bevonása is a CSR elvébe. És ezzel kapcsolatban lesz egy további közlemény, amely figyelembe fogja venni a különböző változásokat, de hangsúlyoznám, hogy ez önkéntességen alapul a CSR koncepciója, és ez csak egy kiegészítő elem lehet. és most pedig Gressz asszonyé a szó, hogy vonja le a következtetéseket. Exceptionnellement, parce que c'est vous, Monsieur Berman. Kivételesen most akkor feltehet? Kivételesen föl teheti a kiegészítő kérdést, csak elfordul a mikrofontól, így aztán nem könnyű. Lehet, hogy nem értettem, amit mondott. És a monitoringgal kapcsolatban lehetne konkrétabb? Mert én azért harcolok már két éve, hogy egyre hatékonyabban lépjen fel a bizottság a gyermekmunka ellen a fejlődő országokban, kényszerítő vagy kötelező intézkedéseket hozva, akár egy hotline-t felállítva, amelyen keresztül bárki bejelenthet ilyen eseményeket, e, jelzések érkezhetnek azon európai vállalatokról, amelyek kihasználnak egy olyan helyzetet, hogy nem léteznek a szociális jogok, vagy nem eléggé léteznek. E, partra gondolok, Eh, ahol a kakaót eh, főleg gyermekek szedik, és az ebből készült csokoládét mi esszük, és erről senki nem beszél. Na most ez lehet, hogy ez foglalkoztatási szempontból jó Európában, de ott biztos nem jó fejlesztési szempontból. Tehát sokkal inkább a kényszer eszközét kellene felhasználni, eh, illetve a eh, hotline segítségével a közvéleményt is bevonni ebbe a harcba. Erről tudná valamit mondani. Tíz perc késésben vagyunk sajnálatos módon. Megadom a szót egy percben a bizottságnak, hogy válaszoljon. Egy perce van, asszonyom. Nagyon gyorsan válaszolok, és aztán esetleg négy szem közt a részletekről. Nos, van-e olyan mechanizmus, amely automatikusan e, szankciókat, felfeggesztéseket e, eredményez a e, kereskedelmi szerződéseinkben, vagy puhább mechanizmusokat szeretnénk kialakítani, független felülvizsgálatok, mert azt gondoljuk, hogy ezek révén, ha együttműködünk, akkor többet érünk el, tehát nem lehet mindent vagy semmit alapon hozzáállni ezekhez az országokhoz. Nagyon sok lehetőség van arra, főleg ha bizonyíték is van, hogy gyerekmunkát vesznek igénybe, hogy nyomást gyakoroljunk azokra az országokra, amelyek érintettek. Kérem a kollégáimmal, vegye fel a kapcsolatot. Itt vannak a kereskedelmi főigazgatóság emberei, akik az elsődleges felelősség ez iránt a téma iránt. Köszönöm. Most pedig akkor megadom a szót Grez asszonynak két-három percben, ha be tudja fejezni. Köszönöm, és köszönöm mindenkinek az itt elhangzott felszólalásokat, illetve azt, hogy megerősítették az ilónak a fontosságát, az iló szerepének a fontosságát, illetve hogy a szociális elem is erős legyen az Európai Unió külső fellépéseiben. Kínára és Ázsiára térnék ki. Nem könnyű, nem könnyű a helyzet, mert Kína és Ázsia esetében nehéz fellépni, mert előfordulhat, hogy lefelé nivellálnak a foglalkoztatás és szociális szabályok, egyre és egyre szegényebb országok érkeznek és vesznek részt a, a termelő munkában, és ezzel a színvonal egyre inkább és egyre inkább, inkább csökken. Azt gondolom, hogy a politikai stabilitás az, ahogy, is mond, ahogy már mondtam, fontos a szociális szabályok betartatása is, illetve attól várok még eredményt, hogy jobban képzett lesz a e, lakosság idővel. Ennyi idő állt rendelkezésemre, hogy válaszoljak, ennyit tudtam elmondani. Köszönöm, én pedig emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje február 10-e dél, és e, a március 22-i e, ülésen lesz szavazás erről. Most pedig az INTA jelentéséről beszélünk, az új kereskedelmi politika, Európa 2020 stratégia keretében, mint ahogy tudják, ennek a kezdeményezésnek az a szerepe, hogy megerősítsük a kereskedelmet, illetve a növekedést, valamint a versenyképességet az Európai Unión belül és a világon belül is. A kereskedelem számos területre kihat, többek között fejlesztési területekre is, ezért is kértük mi, hogy egy véleményt beadhassunk annak érdekében, hogy az INTA vegye figyelembe a fejlesztési politikát. A kollégánk Brigitte Schneider-Jastrem eh, fogja előadni a véleményét öné a szóasszonyom. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos téma mindenek előtt a politika koherenciája szempontjából. Ebben a véleményben már csak helyhiány miatt sem lehetett mindent benfoglalni, úgyhogy hálás vagyok minden kiegészítésért. Ami a bizottság stratégiáját illeti kereskedelem, növekedés Világpolitika, kereskedelempolitika, ez az Európa 2020-as stratégia szerves része. Talán emlékeznek, március 16-án az elmúlt évben de Gucht kereskedelmi biztos úr azt mondta, hogy hosszú távon szemlélve a kereskedelemnek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a Föld minden lakója jobb körülmények között éljen. A bizottság közleményében azonban ez a megközelítés már nem jut ilyen világosan kifejezésre és itt kifejezetten szükség lenne arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a politikának ebből a szempontból is koherensnek kell lenni. Az egyes kettes pontban erre hívjuk fel a figyelmet, hogy a bizottság közleménye is, amikor a kereskedelemről szól, akkor ezt is vegye figyelembe. Az új agenda az mindenek előtt arra összpontosít, hogy az európai cégek számára hogyan lehet biztosítani a piaci hozzáférést és nem arra, hogy milyen, intézk- és arra, hogy milyen intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy az európai piacok hozzáférjenek a nyersanyagokhoz, illetve a közbeszerzési eljárásokhoz. A fenntartható fejlődésről szó esik ugyan a közleményben, azonban a fókusz az az ökológiára kerül. A többi dimenzió, ami szintén része a fenntarthatóságnak és a hatékony fejlődésnek, mint például a gazdasági, szociális kérdések, azok már nem kerülnek annyira az előtérbe, és a közleményben semmi nem szerepel azzal kapcsolatban, hogy milyen mozgástere kell, hogy legyen az érintetteknek, a fejlődő országoknak, milyen mozgástérre van szükségük ahhoz, hogy eredményesen közösen tudjanak szembeszállni a szegénységgel, mert csak így módon lehet ezt a globális észak-dél problémát és az élelmiszerellátás szuverenitását garantálni, megfelelő védelemben kell részesíteni az erőforrásokat. Egy másik fontos téma lehetne a az orvosságokhoz való hozzáférés, az ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket is támogatni kell. Jó lenne, ha lennének ilyen kezdeményezések. A Merck cég jó példa erre. Az Európai Parlamentben is bemutatták már ezt a kezdeményezést, és fontos lenne, hogy a generikumok előállítása nagyobb mennyiségben történhessen meg, és ezzel kapcsolatban a szabadalmi politikát változtassuk meg. Nagyon nagy szükség lenne persze szigorú szabályok bevezetésére is, hogy felelősségteljes legyen a, a kereskedelem. A Natural Resource Charter, ezek és az egyéb kezdeményezések is ebbe az irányba mutatnak, nagy visszhangra is találtak a vállalatoknál, ugyanis ők tudják a legjobban, hogy a, ahol ma szegénység van, azok lesznek a holnap igazi piacai. Köszönöm szépen. Köszönöm. Senki nem kér szót, de mégis. Martínez úr. Köszönöm. Engem ez nagyon érdekel ez a téma. És teljesen egyetértek azokkal a javaslatokkal, amelyekről a kollega eh, beszélt. Érdekes eh, dolgokról beszélt. Én egy dolgot eh, emelnék ki, a négyes pontot az ön jelentésében, tehát az ön ajánlásai közül a négyes pontot. Az első mondat ugye az, hogy sürgeti az Európai Uniót, hogy a szociálpolitikát építse elnézést. Kérjük, hogy az EU gondoskodjon bizonyos nem bámtarifa jellegű akadályok csökkentéséről. Nos, itt ugye olyan dolgokról van szó, mint mezőgazdasági támogatások. Majd utána azt mondja, hogy különösen a fejlődő országból származó környezetbarát termékek esetében. És ezek ugye alapvetően kereskedelmi korlátozások. Tehát az első mondat azt mondja, hogy az EU gondoskodjon bizonyos nem tarifa jellegű akadályok csökkentéséről, és aztán pedig utal egy olyan dologra, ami alapvetően vámtarifa jellegű mégis. E, tehát e, itt egy belső ellentmondás van a szövegben. Noha ez egy e, egy komplex téma. Én azt gondolom, hogy ott abba kéne hagyni azt a bekezdést, hogy az EU gondoskodjon bizonyos nem vámtarifa jellegű akadályok csökkentéséről, pont. Mert ez már önmagában egy bonyolult téma, és számos tagállamunk szempontjából kényes. Mert hogyha azt mondjuk, hogy nem vámtarifa jellegű akadályokat csökkenteni kell, akkor nyilvánvalóan szó van azokról az adókról is, amelyek a nem kifejezetten környezetbarát termékeket sújtják. Remélhetőleg az INTE, INTA bizottság ezt figyelembe veszi. Krez két perc. Köszönöm. Skakiller kollega volt az árnyék előadója ennek a témának, de ő nincs itt, és éppen ezért én adom elő a frakcióálláspontot. Három jó dolgot emelnék ki a szövegben. Először is a 208-as cikkkel való egy, egybeesést, aztán a környezetvédelmi aspektusokat is, tehát a környezetbarát termékek preferálását. És azt gondolom, hogy ettől függetlenül tovább kellett volna menni, messzebb kellett volna menni ebben a jelentésben, annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés ténylegesen szolgáljuk, amelynek a feltételei nincsenek, nincsenek biztosítva. Emellett nem látom azt sem, hogy az a hormonok és a marhahúsban levő e, egyéb, illetve növényvédelmi szereknél az elővigyázatossági elvet kellőképpen hangsúlyozták-e. A szöveg végén pedig arról beszél, hogy a kereskedelmet a környezetvédelmi szempontok vételével tegyük könnyebbé. Most alapvetően ez a gazdagabb, fejlettebb országoknak kedvez. Aztán felmerül bennem a kérdés a különböző politikák összeegyeztethetőségének kérdése. Tehát mit szeretnénk? Egy export alapú kereskedelmi modellt, anélkül, hogy a klímaváltozási aspektusokat figyelembe vegyük, vagy esetleg figyelembe akarjuk venni a klímaváltozási kötelezettségvállalásainkat. Tehát itt azt gondolom, hogy van egy belső ellentmondás. A kereskedelmi politikának nem szabad túlszólejtenie a klímaváltozási politikát. Az Európai Bizottság kap szót. Jean-Charles Vanécot, je suis chef d'unité adjoint de l'unité de coordination politique. Köszönöm szépen. A politikai koordinációs osztályon dolgozom a kereskedelmi főigazgatóságon. Köszönöm szépen, hogy megadta nekem a szót. A vélemény nagyon helyesen felhívja arra a figyelmet, hogy szükséges a kereskedelmi politikákat az egyéb Európai Uniós külső cselekvéssel harmóniába hozni, és a belső lépésekkel is harmóniába hozni. Éppen ezért fontos, hogy ez a szakbizottság foglalkozzon az ilyen kérdésekkel. És szeretném az önök figyelmét arra tényre is felhívni, hogy a közlemény, a bizottság közleménye kiemeli a kereskedelmi politika inkluzív jellegét integratív jellegét. Tehát azt hiszem, hogy ott nagyon jól foglalkoznak ezzel. Véleményünk szerint a véleménytervezet legtöbb eleme megfelel a bizottsági munka szellemének, ennek a, a közlemény szellemének. Lehet, hogy ha olvasták, akkor látták, hogy nem fordítunk a fejlesztési aspektusokra olyan nagy figyelmet ebben a közleményben. Biztos azt is tudják, hogy az idei év vége előtt áll szándékában a bizottságnak egy másik közleményt kiadni, amely a kereskedelem és a környezetvédelem kérdését tárgyalja, tehát a jelenlegi közlemény ezekkel nem foglalkozott, inkább részletesebben majd ez a másik fog. És például a preferenciális bán, a kedvezményezett bánásmód, a kereskedelem, kereskedelem és a segélyezés témáját fogja elővenni, nem kívánok visszatérni az előző vitára, de azért hadd hívjam fel a figyelmet a fenntartható fejlődés fejezetre. Ez egy nagyon fontos megállapodás volt a gazdasági együttműködési megállapodásban, amit megkötöttünk, ami tulajdonképpen fejlesztési megállapodás is. Elnézést kér az elnök asszony, azt mondja, hogy csak egy percet adtam önnek, és már eh, nagyon hosszan beszél. Mindegy, akkor befejezem, mondja a hozzászóló, tehát ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen! Siver asszony kért szót, hogy lezárja az ügyet, ahogy gondolja, összefoglalhatja. Semmit nem szükséges mondanom, ugyanis lesz még erről vita. Köszönöm. Oké. Okay. Donc, euh, donc... Nos, akkor most elérkeztünk a napi rendünk 8-as euh, pontjához. Még azt is el kellett volna mondanom, hogy a módosítókat február 14-ig lehet benyújtani, és március 3-án fogunk erről szavazni. Nos, tehát rátérünk a 8-as napirendi pontra, az EU fejlesztés politikájának a hathatósabbá tétele, és az előadó Kacmarek úr, Tehát Kacsmarek úr, most ez az első vélemény csere a zöld könyvről és a fenntartható fejlődésről. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy ez egy nagyon sürgős és nagyon fontos anyag. A zöld könyvről már a tanásban is fognak vitázni február 22-én, a közlemény pedig, a bizottság közlemény pedig júliusában, júliusban lesz. Ez egy fordítás, ami itt nálunk van, mondja az elnök asszony, tehát egyelőre a, az anyag csak angol nyelven elérhető, a fordítás még zajlik, és a többi nyelvi verziót később kapjuk meg. A deve szakértők néhány megjegyzést már készítettek, de én rögtön oda átadom Kacsmerek úrnak a szót. És kérem, hogy legyen rövid. Zielona Księga Köszönöm szépen. Podtytuł Zwiększenie skuteczności polityki rozwojowej Unii Europejskiej. Köszönöm szépen, elnök asszony. A cél az, hogy a EU munkájának a hatékonyságát növeljék, hát nagyon ambiciózus ez a zöld könyv, ezt mindenki láthatja. Azt hiszem, hogy jó kiinduló pont a számunkra a zöld könyv ahhoz, hogy új lendületet adjunk ennek a vitának, és megbeszéljük, hogy hogyan tudunk a kihívásokkal a legjobban szembenézni. A azt elmondhatjuk, hogy a jelenlegi fellépések még mindig nagyon fontosak, a prioritások, politikai prioritások is érvényesek. A A fejlesztési segély alapgondolatát támogatjuk továbbra is, és újdonságok is vannak ebben a zöld könyvben például az éghajlatváltozásra vonatkozóan, illetve a megújuló energiák témájában és a mezőgazdaság esetében. A munkaanyag, a munkadokumentum elkészítésekor néhány fontos aspektust szerettem volna kiemelni. Azért, mert ezekről még tovább érdemes vitázni, definícióra van itt szükség, vagy terminológia meghatározására. Az első dolog az az, hogy egy hatékony politikára van szüksége az uniónak, a másik dolog pedig az, hogy olyan politikát kell kialakítani, amely a szociális és a gazdasági integrációt is biztosítja. Hogyan lehet ez a politika hatékony? tulajdonképpen Lengyelországban ez egy költői kérdés, és az emberek gyakran azt mondják, hogy az a jelző, hogy valami aktív, az nem igazán kelti fel az emberek figyelmét, nem igazán reagálnak rá az emberek. Pedig a valóság más, itt nem csak egy költői kérdésről van szó, költői kijelentésről. Valóban szükség van arra, hogy ezeket a politikákat hatékonyan valósítsák meg. Éppen azért, mert a szegénység jelensége szerte a világon megtalálható, és nekünk számos erőforrás áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy a szegénység ellen hatékonyan lépjünk fel. Tehát ezeket az erőforrásokat hatékonyan kell felhasználni, és ez egy teljesen érthető, logikus megközelítés. Az Európai Bizottság konkrét lépéseket is javasol. Az egyik ezek közül a jobb koordináció, a hozzáadott érték biztosítása, a multiplikátor hatás kihasználása a politikai megközelítésekben. Valamennyi lépés ezek közül nagyon fontos, ezek pozitív javaslatok, de azt hiszem, hogy óvatosan kellene eljárnunk, és nem szabad abszolút értékben, abszolút értéknek tekinteni ezeket a célkitűzéseket, mert idézőjelben könnyű is lehet ezeket teljesíteni egész egyszerűen nem mondhatjuk azt, hogy hát ha ezek az országok könnyen teljesítik ezeket a célkitűzéseket, akkor hatásosak, hatékonyak vagyunk. Vannak olyan országok, amelyek sokkal szegényebbek, és sokkal nehezebben tudják elérni majd ezeket a célkitűzéseket. Dél-Szudán, az az ország, amelyről most beszéltünk nemrég, például egy ilyen példa. Számukra a... nagyon nehéz lesz ez a munka. A Dél-Szudánnal végzett munkában majd meglátjuk, hogy hogyan tudunk előre haladni. Nehéz lesz az EU zsargon használata miatt is az előrelépés. A gazdagabb országok általában hatékonyabban meg tudják valósítani ezeket a programokat, és hatékonyabban tudnak az EU-hoz is fordulni segítségért. Tehát mindezt figyelembe kell venni. A hatékonyságot tovább kívánjuk javítani. Az Európai Unió meg tudja majd fogalmazni a javaslatait az idei év második felében, a lengyel elnökség alatt tartott magas szintű ülésen. A lengyel elnökség ugyanis ezt a témát a napirendjére tűzi a tanács támogatásával. már elkezdtük a tárgyalásokat, részt vettünk az Európai Külügyi Szolgálat hozzájárulásáról, gondolkodni annak érdekében, hogy a koordinációt javítsuk, és egységes megközelítést alkalmazzunk már, ami az EU külső cselekvéseit illeti. Amit nem tudunk egyelőre, az az, hogy valóban jobb lesz-e a koordináció, és valóban hatékonyabban tudjuk-e végrehajtani ezeket a programokat. Amit szeretnénk látni, az az, hogy az integráció szintje tovább erősödjön, tovább nőjön. A javaslat, ez a jelenlegi javaslat arra vonatkozik, hogy a fenntartható fejlődést garantáljuk úgy, hogy a szociális környezetet figyelembe vesszük. Az ebben a nehézség, hogy nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy hogyan fogják ezek a politikák majd a növekedést támogatni. A politikáknak nyilvánvalóan a szegényebb rétegekre kell összpontosítani, nem csak, nem csak azokra, akik már aktívak, akik már könnyebben hozzá tudnak férni a támogatáshoz. Tehát látni kell a javulások eredményét szinte rögtön, még a legszegényebb rétegeknek is meg kell tapasztalni ezeknek az előnyét. Az integráció tehát nagyon nagy kihívás, és ezt biztosítani kell mindenképpen a munkaerőpiacon is. Azt el kell érni, hogy társadalombiztosítás, illetve olyan a társadalombiztosítás mindenkit érintsen, illetve az adórendszer is kiterjedjen mindenkire. Ha az emberek a növekedés előnyeit megtapasztalják, akkor értük el a célunkat, akkor mondhatjuk, hogy a politikáink megvalósították az integrációt. Két sarokpont van itt, az oktatás és az egészségügy. Enélkül nem lehet az integrációt elérni. Ahogy az elején mondtam, azt nem tehetjük meg, hogy a korábbi kötelezettségvállalásainkat egész egyszerűen félretesszük ezt nem engedhetjük meg magunknak. És azt sem engedhetjük meg magunknak, hogy az újabb erőre lépéseket a korábbi ígéreteink félretételével tudjuk csak megvalósítani. Alkalmazkodni kell, modernizálni kell a fejlesztési politikákat hozzá kell őket igazítani a jelenlegi helyzethez, és ez pedig azt jelenti, hogy a három intézménynek meg kell állapodnia a témában, e céllal pedig konzultációkat kell tartani, nem lehet egyoldalú lépésekkel elintézni az ügyet. A végső megjegyzésem pedig a következő. Az európai fejlesztési politikáknak érthetőnek kell lenni az átlagos állampolgár számára is. Csak így biztosít, tudjuk biztosítani azt, hogy az állampolgárok is támogatnak minket, illetve támogatják ezeket a fejlesztési politikákat. Jelenleg az állampolgárok nagyon nehezen értik a fejlesztési politika lényegét az európai állampolgárok tájékoztatása, további tájékoztatása segítheti azt, hogy jobban értsék a fejlesztési politikákat, és elfogadják, hogy miért támogatjuk a fejlődő világot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most pedig még van 10 percünk körülbelül, úgyhogy átadom Tiber asszonynak a szót egy percre. Frau äh, Präsidentin, äh, ich will es gar nicht lang machen, sondern ich möchte eigentlich nur den Berichterstattern Köszönöm, elnök asszony. Csak annyit szerettem volna mondani, hogy megköszönöm a raportőrnek a munkáját. Emellett megköszönöm azt is, hogy kifejezetten utalt a koherens politikákra. Különösen, ami a, az EEAS-t illeti. Nem olyan, nem, nem mindig így van ez sajnos, hogy figyelembe veszik a növekedés különböző aspektusait, és biztosítják a politikai hatékonyság összehasonlíthatóságát. Érdekes, érdemes ez, erre utalni azért is, mert nem csak a növekedésről van szó, hanem a minőségi növekedésről. Köszönöm tehát még egyszer, szerintem jó anyagot kaptunk. Köszönöm. Berman úr kap egy perc, 30 másodpercet. Hát megpróbálom, elnök asszony. Na, önnél van a kalapács. Majd megállít. Köszönöm Filipnek ezt a nagyszerű munkadokumentumot. Dan praten we meestal. Amikor a politikai koherenciáról beszélünk, akkor a fejlesztéspolitikákról és a mezőgazdaságról beszélünk, valamint a nemzetközi kereskedelemről. Valóban koherenciára van szükség a fejlesztési politika és a külpolitika között. Nagyon keveset beszélünk arról a tényről, hogy még akkor is, hogyha a mi partnereink valóban partnerek, jobban kell, hogy teljesítsenek. Nem foglalkozunk mindig a körülményekkel azokkal az or- azokban az országokban, am- ahol működnek ezek a programok. A külügy, a külpolitikáról egy másfajta módon gondolkodunk, pedig szükség lenne nagyobb figyelmet fordítani arra is, hogy hogyan használják fel aztán a támogatást az adott országokban, és hogy ezek a támogatások betartják-e az előírásokat. Koherencia nélkül nem tudjuk elő, elérni a céljainkat, tehát azt hiszem, hogy sokkal alaposabb vitát kellene folytatnunk az országainkban erről. Sokan említik, hogy a fejlesztés politika pozitív hatásokat hoz, de nem említjük meg azt, hogy a külpolitika nem teszi lehetővé, hogy mondjuk megfelelő fejlesztési politikát folytassunk. Pibasz biztossal beszéltünk és kértük azt, hogy az elkövetkezendő években legyen javulás. A bizottság anyagában is van erről szó. Martinez úr, 1 perc, 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd csatlakozzam Bergman úrhoz a koherencia témájában először is megköszönöm Filipnek, hogy ezt az anyagot elkészítettem, mert ez egy kiváló munkadokumentum. És azt hiszem, hogy mi valamennyien teljes mértékben támogatnunk kell őt. És itt el kell azt is mondani, hogy a koherencia értéket is jelent, az értékek koherenciáját. A Lisszaboni szerződés életbe lépésével már behoztuk az egyenletbe a szolidaritás fogalmát. A szolidaritás az európai, egyik európai alapérték. Ez ez nem lehetséges, hogy ez csak az EU belügyeire vonatkozik, ez az alapérték a külső fellépésünkben is, annak minőségében is meg kell nyilvánuljon. Tehát jó lenne esetleg ezt is beemelni a jelentésbe. Filip, szeretném, hogyha egy mondatot megváltoztatnál a harmadik oldal utolsó mondatát, mert ez azt mondja, hogy a szolidaritás értékének fontosságára még a válság idején is felhívta a figyelmet. Tehát szeretném, hogyha ehelyett azt írnánk, hogy a szolidaritás értékének fontosságát különösen a válság idejében. Jó, mert szerintem pontosan erről van szó, tehát pontosan a válság idején nehezebb a szolidaritást megvalósítani, viszont ekkor van erre nagyobb szükség. A végső, legutolsó megjegyzésem pedig elnök asszony az lenne, hogy ebben az anyagban nem, nem látok hivatkozást a pénzügyi tranzakciós adóra. Lehet, hogy túl gyorsan futottam át, de nem találtam semmilyen hivatkozást az FTT-re ebben az anyagban, vagy semmilyen hasonló mechanizmusra, amely pénzeszközöket pénzt gyűjtene be, és aztán ezeket az eszköz, pénzeszközöket fel lehetne használni a fejlesztési támogatásra. Hát ez nagyon sokunkat foglalkoztat ez a kérdés, mert mindjárt elköteleztük magunkat emellett az új mechanizmus mellett, és amellett, hogy szükség van az erőforrások további bővítésére mert így tudnánk a fejlesztési politikákat támogatni, hogy azok hatékonyabbak legyenek, és hogy gyorsabban reagáljunk. Köszönöm, Filip. Pour 30. Köszönöm szépen, másfél perc. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is gratulálok, hogy ilyen ö, nagyon ö, dinamikusan vezeti az ülést. Néhány elvi megjegyzés. Jó dolog, hogy a bizottság egy zöld könyvvel állt elő, és a kollega, Kasmarek kollega jelentése valóban nagyon jó ha megengedik, akkor röviden felhívnám a figyelmet a hatékony fejlesztési segélyre. És a párizsi nyilatkozat öt évvel ezelőtt az első lépés volt a helyes irányba, aztán ami Akrában elfogadásra került, az is ehhez kell, hogy hozzájáruljon. Jó lenne, hogyha megkezdenénk a strukturált párbeszédet, amelyet majd májusban fogunk elfogadni Magyarországon nagyon fontos két dolog véleményem szerint. Először is, amikor fejlődő országokat látogatunk meg, akkor az ottani EU-s nagykövetekkel beszélve mindig megállapítjuk, hogy rossz a koordináció hogy a tagállamok és az Európai Unió még mindig különböző módon közelítik meg az egyes kérdéseket. Még két pont a jelentéssel kapcsolatban a Human Development-tel kapcsolatban látni kell, hogy a fejlesztési segély 20%-a az az oktatásra és az egészségügyre kell, hogy forduljon, és világosan látni kell azt is, hogy a gazdasági növekedés különösen a szegény néprétegek bevonásával kell, hogy megvalósuljon. Köszönöm szépen. Köszönöm, és most pedig a bizottsági a szó. Egy perc, 30 másodperc. Elnök asszony, tisztelt képviselők a Fejlesztési Bizottságban, kedves Kacmarek úr, hat sorakozzak fel azok mögé, akik gratuláltak önnek ehhez a kiváló jelentéshez, amely felhívja a figyelmet a legfontosabb kérdésekre, amelyek meghatározók lesznek a jövő fejlesztési politikájában, és a legszegényebb partnerországokra fókuszál. Felhívta a figyelmet arra, hogy milyen fontos a segítségnyújtás koordinációja uniós szinten, és milyen fontos megbizonyosodni arról, hogy a kiemelt tényezőkre összpontosítson kormányzás, fejlesztés, és ezt holisztikus módon tegyük. A komplexitást kell szem előtt tartani, amelyre a Lisszaboni szerződés is kényszert bennünket, együttműködve a külügyi szolgálattal. Támogatom a felsorolt szempontokat, és biztosítom önt, hogy a bizottság számos megfigyelésével és megoldási javaslatával egyetért a februári 20, február 22-i informális miniszteri találkozón is szót fogunk ejteni erről, és Pibax biztos úr, és tisztában van ennek a fontosságával. Egy dátumot hadd javítsak ki, az elnök asszony azt javasolta, hogy a júniusban fogadjuk el ezt az új közleményt, és ez júliusban lesz, az idő nagyon rövid, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez megszülessen, és örömmel várjuk a szoros együttműködést önökkel. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Most... Azzal, ezzel azt gondolom, hogy szinte végeztünk, és Kacsmarek úr kap még szót ahhoz, hogy arra, hogy mondjon valamit. Köszönöm. Nagyon röviden tudok fogalmazni, köszönöm az itt elhangzott megjegyzéseket. Mártén az úrnak teljesen igaza van, ami a szolidaritással kapcsolatos megfogalmazást illeti. Lehet ezt pozitívan is megfogalmazni, nem pedig negatív megközelítéssel. Mondhatjuk azt, hogy 80%-a az európai támogatási vagy fejlesztési hozzájárulásnak és mivel ez a polgárok pénze, ezért pozitívan kell ezzel kapcsolatban fogalmazni, ami az újfajta finanszírozási formákat illeti, a munka anyagban passzív módon van ez megfogalmazva, és azt gondolom, hogy ennél többre vagy jobbra lehetünk képesek nem akartam azt mondani, hogy itt most a mennyiség nem számít jelenleg, de eh, azt gondolom, hogy itt érdekesebb, vagy érdemesebb lenne támadóban fellépni, nem pedig úgymond védekezőben. Köszönöm mindenkinek, Kacsmarek úrnak is az itt elhangzottakat, nyilván fogunk még erről a témáról beszélni, mégpedig március 22-én, és azon az ülésen pedig majd szakértőket is meghallgatunk azzal kapcsolatban, hogy a segélyek és a kölcsönök milyen eh, keverékét állítsuk össze, vagy melyik a leghatékonyabb most akkor a szavazás következik. A 9-es és a 13-as pont az ugyanaz. Egyszer fogunk szavazni erről a témáról. Ez egy nyomdahiba tulajdonképpen. Már is kezdhetjük a szavazást. Euh, on va commencer. Donc, on va commencer... Nos, kezdhetjük is akkor a szavazást. Ah oui, voilà. Ok, donc future politique européenne dans le domaine de l'investissement international. Az európai nemzetközi beruházási politika jövője. Bill Newton Dunn az előadó. 32 módosítót nyújtottak be, kezdjük el készen vannak? Kérem, hogy jól emeljék fel a kezüket, mert nem mindig egyértelmű egyes bekezdéshez szóló módosítók. Ez egy részenkénti szavazás. Első rész ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Akkor megszámoljuk. Elfogadjuk, vagy elfogadták szerintem, elfogadtuk. Van valami kétség? Nincs. Nekem nincs kétségem, de valaki azt mondta, hogy check, úgyhogy akkor megnézzük géppel. Ki van mell? Nem, elnézést, elnézést. Akkor mellette. Szerintem ezt elfogadtuk. Ki van ellene? tartózkodás, elfogadtuk, tehát ez átment. Akkor egy szóbeli módosító van. Tessék, elnök asszony, két részben szavazunk róla. Ugye először az elsőről szavaztunk, de a másodikról nem. Önnek igaza van, tehát a második részről szavazunk, elnézést kérek, ki van mellette? Ellene? Ezt elutasítottuk. Tartózkodás volt-e? Nem, elutasítottuk a második részt. Nos, akkor a következő az kiesik, szóbeli módosító, egyes, ki van mellette? ellene tartózkodás, eh, két tartózkodásról közt elfogadtuk. Most akkor megyünk tovább, négyes módosító ki van mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító, megint csak részenkénti szavazás, két részben szavazunk. Az első részről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, hatos módosító, Megint csak két részben szavazunk, első rész mellette, első rész tehát nyilvánvalóan mellette, ellene, tartózkodók, miért, miért utasították el? Szerintem elfogadták, mondja az elnök. Elnézést, itt nem láttam oldalt. Nézzük meg még egyszer, ki van mellette. Fölemelte Görenz úr a kezét, vagy sem? 8 mellette ellene, hát ez elutasítva, tartózkodás elutasítva. Jó. Hetes módosító mellette. Mindig elfelejtem a második részt, elnézést kérek, volt egy második része ennek a módosítónak mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Nos, akkor második bekezdés hetes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Szóbeli módosító kettes, megint csak részenkénti szavazás, Kecsmerek úr, ezt a szóbelit mi nem szeretjük, mondja Kecsmerek úr, tehát ezt elutasítjuk, akkor már is kiesik, tehát akkor nem lehet szavazni róla. nyolcas módosító jön. Ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas bekezdés, kompromisszumos módosító az egyes számú, megint csak részenként egyes rész az első részről mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész. Most nem felejtettem el, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. kilences módosító. Nem, az kiesik, akkor a 11-esre megyünk, 11-es módosító, 4-es bekezdéshez mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es nem, nem kiesik, kiesik, mert, mert az előzőt elfogadták. Kettes kompromisszum rész, részenként első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Az ECR szóbeli módosítót kér, tehát hozzá szeretnék tenni azt a szövegrészt, hogy a fejlődés hiányára utaló jeleket is utána publikálni kell. Van-e valami kivetés ez ellen, vagy ellenvetés ez ellen? Második rész, akkor ezzel együtt szavazzunk róla? Mellette? Ellene? elf- tartózkodás, elfogadtuk. Aztán következő kiesik, meg az azután is. Az négyes szóbeli módosító négyes szóbeli módosító következik. Ki van mellette? ellen mellett tehát a négyes szóbeli módosítóról van szó Berman úr mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Majd jön a 10 8-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most jön az ötös szóbeli módosító, ki van mellette, ellene tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Majd a következő, a hatos szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 20-as módosító nem, az kiesik. Viszont kérte külön szavazást a zöldek a hatos bekezdéssel kapcsolatban. Tehát három részben fogunk szavazni a hatos bekezdésről. Az első részről szavazunk eh, mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Eh, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók, ezt is elfogadtuk. Nos, akkor a következő kérség, ugye? Jó. 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 22-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 24-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 25-ös mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 26-os mellette ellene tartózkodók. Hát ezt nézzük meg. Ki van tehát mellette? 26-osról van szó. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maintenant j'en ai 14. Vous changez tout le temps d'avis, donc euh, c'est difficile. Önök állandóan váltogatják a véleményüket, így nehéz számolni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 Ouais, non, c'est adopté. Hein. Adopté. Ezt így akkor elfogadtuk. Tartózkodók, ezt elfogadtuk. 27-es módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 28-as kiesik, nem. Majd 29-es mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. Hármas kompromisszum. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Nem az kiesett. És aztán a végszavazás következik. Tehát végszavazás, kérem emeljék föl, tehát mellette meg kell számolni. 24. 24. 24. Mellette ki van ellene? Tartózkodás. Akkor nulla. Nos, ezt akkor elfogadtuk, és gratulálunk Newton Dunn úrnak. Passons aux décharges. Donc, euh, décharges. Nos, menjünk tovább. Berman úr a következő raportőr. Az egyes bekezdéssel kezdtünk. Nem, azt mondta, hogy blokkba szavazzunk. Az első hármat blokkban, azt mondják, egyetértenek? Ki van tehát mellette, az első három mellette? Ellene tartózkodók. Akkor ezt a hármat elfogadtuk, majd a hatos bekezdés mellette, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Végszavazás következik, tehát az egészről módosított formában mellette, e, mellette egyelőre. Ellene tartózkodók ezt is elfogadtuk, és gratulálunk Berman úrnak. Alors on est là. Après, autre décharge budgétaire. A 2009 évi mentesítés Berman úr a vélemény szerzője. Megint csak azt mondom, hogy az egyes és négyesről együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. A hármas módosító jön most mellette, ellene elutasítva tartózkodók, ezt elutasítottuk, négyes módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk, ötös módosító mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. Tehát végszavazás következik mellette. Mindenki, ugye? Ellene tartózkodó. Akkor ezt elfogadtuk. Berman úrnak megint gratulálunk. Harmadik jön. Ez már Görönsz úré. Görens úr a szerzője, az Európai Számvevőszék különjelentései mentesítés ügyében. Szavazunk akkor az egyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene Nos, újra kezdjük. Tehát mellette. És kérem, jól emeljék fel a kezüket. 9, 10, 11, 12. 12. Qu'est-ce qui est contre? Ki van ellene? Oui, c'est bon. C'est rejeté. Euh, abstention? Tartózkodás. Elutasítva. Négyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A következő kiesik, hetes módosító jön mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as módosító 9-es egyben mellette ellene tartózkodók, ezt akkor elfogadtuk. Végszavazás mellette kérem emeljék fel a kezüket. 24 Martínez úr, igen, mellette, jó. Ellene tartózkodók, elfogadtuk és gratulálunk Görenc úrnak. Most akkor egyéb kérdések, ha van egyéb kérdés, nincs, akkor a Deve szakbizottság következő ülésére Brüsszelben kerül sor, március 3-án 9 órától 12.30-ig, és akkor itt most befejezzük a rendesülést, mindenkinek köszönöm a részvételt. A koordinátorok viszont kérem, maradjanak, koordinátorok maradjanak.